fenntartható fejlődést, a munkajogok érvényesülését, hiszen ezek rendkívül fontosak az európai kereskedelmi érdekek külföldön történő érvényesítésében. Dank, Frau Kollegin Berda, Als nächstes für eine Minute Frau, Herr Kollege Enna. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La Commission